szerepét. Az ECR frakció kéréseket terjesztett elő, változásokat szeretne a delegációk összetételében, ami bekerül majd a jegyzőkönyvbe. És hogyha nincs ellenvetés, elfogadottnak veszem ezeket a változtatásokat.